A szavazatok magyarázata következik. Hatan kértek szót összesen. Nikolas Kuntesznek adom meg a szót elsőként egy percben. pure la la, la, la, la plenaria se volete, ma lasciate che i nostri colleghi facciano le... Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy csendben eh, rendezetten hagyja el az üléstermet. Kollega önné a szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megmagyarázni eh, a szavazatomat. Ez a vízum a, a mentesség a Nyugat-Balkán polgárai számára. A baloldal álláspontja az, hogy minden Európai Uniós polgár szabadon kell, hogy tudjon mozogni az Európai Unión belül. Ezért egyetértünk azzal, hogy liberalizáljuk a vízumkérdést, de ugyanakkor Koszovó ellen szavaztunk. A probléma pedig az Koszovóval kapcsolatban, hogy szemben a 12-es állásfoglalással az ENSZ határozattal szemben nem olyan mozgásról van szó, amely itt stabilitást biztosítana a régióban. Per un minuto. Cornelio Ernest kap egy percre szót. L'onorevole Cornelia Ernst è presente? Ich habe meinen Text abgegeben. Leadtam a szövegemet írásbeli nyilatkozatként. Ah, va bene, grazie. Onorevole... Kiváló, köszönjük. Mille Mon kollega kap szót. Me refiero al informe Fajon. Köszönöm, elnök úr. Utalni szeretnék a néppárti spanyol delegációra. Mi a jelentés mellett szavaztunk. Nem értünk egyet a kettő bíz preambulum bekezdéssel, amelynek értelmében a bizottság a dialógust a koszovói vízumkényszer feloldása vonatkozásában felaprózta. Ez pedig vonatkozik a munkatervre, amely az összes többi ö, ottani ö, országra vonatkozik. Én nem tudok Koszovó, illetve a többi nyugat-balkáni ország között egyenlőségjelet tenni. Elnök úr, ö, befejezem, mert a módosító indítvány blogban került megszavazásra egy csomó többivel, úgyhogy nem tudtunk ellene szavazni, de itt szeretnénk elmondani egyértelműen, hogy nem értünk egyet ezzel. Köszönöm. Köszönjük Milán Mond. Koratsa Bir kap Signor Presidente, uh, I just wanted to say... Köszönöm elnök úr, csak annyit szerettem volna elmondani, hogy a közös állásfoglalás uh, egy óriási siker, amit hangsúlyoznunk kell. Ebben a közös nyilatkozatban hangsúlyos politikai üzenetet küldünk, miszerint a Nyugat-Balkán lakosságának vízumentességet kell biztosítanunk. A néppártnak köszönhető nagy részt ez, aki a folyamatot újra beindította jó irányba, és megfelelő jogalapot is talált a szerződésekben. Ennek köszönhető ez a politikai siker. politikai nyilatkozatot beépíteni egy jogi mellékletbe, rossz irányba vitte volna a dolgokat, és eh, az emberek várakozásait is eh, alaptalanul eh, keltette volna fel. Szeretnék megemlékezni a Szarajevó másfél éves ostromáról, és ragaszkodni fogok hozzá, hogy jövő nyáron az én barátaim is megkapják ezt a vízummentességet. Anna Maria, eh, ora do la parola all'onorevole Leichtfried. Leichtfried úr következik. Grazie, signore Presidente. Ich möchte mich zum uh, Először is uh, a paritéri jelentéssel kapcsolatban szeretnék uh, hozzá szólni, hiszen az ombudsman az európai állampolgárokat képviseli, és eh, az elmúlt évben tett egy olyan dolgot, eh, ami nem eh, felel meg ennek a feladatának. Az Európai Bizottság emiatt elég egy felhajtást rendezett. Nem hiszem, hogy ez a feladata és a, a vadállatok, az olyan cirkuszokat, amelyek a vadállatokkal foglalkoznak, ezeket nem kellene egyáltalán támogatni, és ezért nem szavaztam meg a jelent. Eh, Köszönöm szépen, kedves kollégák! Szeretném üdvözölni a kanadai parlament eh, képviselőit, illetve kanadai állampolgárokat, akik a galérián ülnek. Azért jöttek